kérem a képviselőtársaimat hogy aki menni akar az csendbe menjen mindenkit üdvözlök egyébként az ülés szakon illetve az ülésünkön a következő napirendi pont a bizottság fedhetetlenségi politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése címet viseli először is. Az Európai Bizottság nevében Günther Öttinger biztos kap szót, biztos a szó. Elnök úr, hölgyeim és uraim, igen tisztelt képviselők!